kedvezmények. A jelentéstevőnek adom meg a szót. Uh, Madam President, Commissioner, I just allowed... Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, megvárom, még a biztos asszony helyet foglal. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Unió számára ez a téma, ez tulajdonképpen gesztus értékű, amely gazdasági szempontból szimbolikus, de nagyon nagy politikai hatása van most, hogy Moldá, Moldáv köztársaság válaszúthoz ért. Moldova számára ez egy friss levegőt jelent, egy nagy lélegzetvételt, egy nagyon fontos, egy nagyon fontos gazdasági ágazatban alma és szilva gyümölcstermelésben. Az Európai Unió és Moldova július 27-én írták alá társulású egyezményüket. A moldovai parlament július 2 én azonnal ratifikálta. Hamarosan ezután Oroszország, mint egy véletlen szerűen összesett, összecsengett a két dátum, Oroszország tehát Moldovát embargóval sújtotta, és az Európai Uniót is az ukrán válság kapcsolatos intézkedéseink után. A probléma gyökere abban áll, hogy Oroszország úgy látja, hogy geopolitikai összeesküvésre került sor a nyugat részéről. 19. századi módszereket alkalmaznak a 21. században. E, a hazugság, a propaganda és az alma e, lett a legújabb háború e, lettek a legújabb háború eszközei. A moldávok az Európai Unióhoz fordultak, és támogatást kérnek annak érdekében, hogy csökkenthessék az orosz import tilalom negatív hatásait a legfontosabb termékek esetében. Gyorsan reagáltunk, a tanács ebben egyetértett, és reméljük, hogy a parlament is rábólint ez a tilalom nagyon drámai hatással van a moldáv gazdaságra. A mezőgazdaság 40%-át teszi ki a GDP-nek, és egy negyed millió ember dolgozik a mezőgazdaságban, ez az itt élők 10%-a vidéken élnek általában, és kis és közepes családi üzemeket vezetnek. A javaslat jogi kontextusát nézve, ez az, ezek az ATP-k, ezeknek a lényege, hogy a kereskedelmi blokk, mint például mi, gazd, kereskedelmi engedményeket teszünk, annélkül, hogy ennek ezért ellenszolgáltatást várnánk, vagy más engedményt várnánk. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az ATP szabályozást három új kvótával ö, egészítsük ki, alma 40 ezer tonna, tonnányi kvóta, ö, szőlő és szilva 10 ezer kvóta. Ez a, ezek a kvóták nagyon korlátozottak az Európai Uniós uniós term, ö, volumenhez képest. Például ez az, ez az alma mennyiség az Európai Uniós termelés 0,5%-át teszi csak ki. A kulturális és gazdasági ö, ö, közelség Romániával például azt eredményezheti, hogy a moldáv, hogy a moldáv termékek nagy részét a román piac felveszi. A kvóta amelyről most beszélünk, a román termelésnek is csak a 8%-át teszi ki. Most néhány szóban hadd folytassam románul. Ami az ezt a javaslatot illeti, remélem, hogy a moldáv hatóságnak sikerül majd eredményre jut vinni ezt a javaslatot. Ami a román gazdaságot illeti, azt gondolom, hogy a román gazdaság előnyt kovácsolhat ebből a lehetőségből. A moldáv a való kereskedelemből természetesen ezek a termékek rendkívül fontosak. Köszönöm szépen, most megadom a szót Malmström biztosnak. Először kerül arra sor, hogy én vagyok elnök egy olyan ülésnek, ahol ön megjelenik, úgyhogy külön szeretettel köszöntöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Míg a sajtó inkább Ukrajnára figyel, Természetesen nem szabad elfeledkeznünk Moldáviáról sem. Egy politikai választás gazdasági hátrányait éli meg ez az ország most éppen. A Moldáv köztársaság úgy döntött, hogy a fejlődését európai értékekre veti alá, és ezzel hozzánk közelednek, nem pedig mástól fordulnak el. Mégis eh, bizonyos termékek, amelyek eddig szinte kizárólag Oroszországba kerültek, ezekre behozatali eh, tilalom, tilalmat jelentett be Oroszország. Eh, Moldova Oroszországgal egy kedvező kereskedelmi egyezményt írt alá korábban, és ezt is felfüggesztették más termékekre. A nem szabad, hogy mindez a kereskedelemben zéró összegű játék legyen. Partnerekre van szükség, segítenünk kell Moldovának, nem csak az átfogó szabadkereskedelmi térség létrehozásában vagy megvalósításában, hanem más eszközökkel is. Az Európai Bizottság azt javasolja, tehát, hogy az ATP-ket módosítsuk, és időszakos segítséget nyújtsunk, addig, amíg sikerül a szilvaszőlő és alma export lehetőségeit diversifikálni az országnak. Nyilván azt szeretnénk, hogyha új partnereket találna. Ez a javaslat, amelyről beszélünk, ez időszakos eszköz, egy évre szól. Az Európai Bizottság visszamenőleg szeretné ezt használni az augusztus óta e, ide érkezett termékekre is, amikor is a tilalomot e, Oroszország bevezette. E, az Európai Uniós piacra nincsen veszélyes hatással a javaslat, ebben egyetértünk. Persze vannak aggodalmak, ezt tudom, ennek az egyezménynek a hatásai kapcsolatban a saját gazdáinkra, de én meg tudom én azt gondolom, hogy mindenféle belső kockázat nélkül támogatni tudjuk Moldáviát. A moldáv alma import 0,8%-át teszi ki az Európai Uniós termelésnek, a e, szilva 1,4, a asszeli szőlő pedig 1,1, a csömeges szőlő pedig az 1,1 e, százalékát örülnék, hogyha az Európai Parlament gyorsan döntést hozna a témában, és köszönöm, hogy eddig is nagyon rugalmasak voltak, és megfelelő sebességgel kezelték a témát. Köszönöm szépen. Most Rebeka képviselőnek kellene megadnom a szót a mezőgazdasági szakbizottságból, de nem látom itt a teremben. Úgyhogy megadom a szót Winkler Gyulának a néppárt részéről. Uh, köszönöm szépen tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A néppárt teljes mértékben támogatja a további kereskedelmi kedvezmények biztosítását a Moldovai Köztársaságnak, illetve az erre vonatkozó bizottsági javaslatot. Úgy gondoljuk, mindenképpen támogatnunk kell ezzel is a szomszédos országunk európai törekvéseit. Új intézkedéseket irányoz elő a javaslat, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok korlátozására. Jelentéstevő voltam tavaly, amikor az Európai Unió a Moldovából érkező bor importok teljes liberalizációját indítványozta, miután Oroszország betiltotta ezeket az importokat, ezzel kiegészítve A tavalyi intézkedéseket arra irányulóan, hogy az EU piacokat megnyissuk a moldovai termékek elő, előtt. Remélem holnap sikerrel szavazunk majd a dossziéról, és remélem az év végéig közés téttetik a szöveg, annak érdekében, hogy hatába lépjen a szöveg, és a moldovai partnereink a lehető leggyorsabban élvezhessék a kedvezményeket. Zárásképpen remélem, hogy a Moldovai Köztársaság továbbra is európai perspektívát követ, és remélem, hogy sikerül kedvezően befolyásolni Moldova gazdasági fejlődését a jövőben, ezáltal erősítve az EU-s törekvéseket. Köszönöm. Köszönjük Winkler úrnak, David Martin következik az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok Moisza kollégának, amiért ilyen kiválóan kezelte ezt a témakört és köszönöm Winkler úrnak is az általa végzett munkát árnyékjelentéstevőként. A parlament gyorsan cselekedett, és azt hiszem, sikerült egy jó megállapodást létrehoznunk, amelyel segítettük Moldovát a három említett gyümölcs ágazatában. Ugyanakkor azonban mindezt úgy tesszük, a támogatásokra úgy kerül sor, hogy nem szenved kárt az EU-s ágazat. Elköteleződött az európai perspektíva mellett a moldovai köztársaság szemben az orosz agresszióval, ezért csak helyes, hogyha szorosabbra fűzzük a gazdasági kapcsolatainkat az országgal, és ezzel is segítjük a politikai stabilitást az országban. Köszönöm. Köszönjük. Jackiewicz kolléga következik, egy perce van az ECR nevéről, nevében szólal fel. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, egy hónappal ezelőtt itt a házban a Moldáviával aláírt e, csatlakozást poddawana jest od wielu lat stałej polityczno militarnej társulási egyezmény ratifikációjáról, ratifikálásáról e, beszéltünk. Moldávia már több éve súlyos politikai nyomás alá helyeződik Oroszország által. Oroszország tett nyomást gyakorál a moldáv kormányra. Az orosz mezőgazdasági termékekre vonatkozó embargó egyfajta politikai zsarolás. Moldávia csak akkor lehet szuverén és biztonságos, hogyha Putyin úr nem teszi tönkre a gazdaságot. Egyszer már kimondtuk, hogy szeretnénk, hogyha Moldávia közelebb kerülne az EU-hoz. Az orosz embargó ezt nehezíti meg. Úgy véljük, hogy nagyon hamar be kell vezetni ezeket a vám könnyítéseket. Ne felejtjük, hogy a moldáv barátaink célokért még nagyon sokat kell majd tenni a jövőben, hogyha azt szeretnénk, hogy elkerülje Moldávia Ukrajna sorsát. Köszönöm. Megvárom a tolmácsolás végét. Austrovicius kolléga következik az ALDE frakció részéről. 1 perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen. Biztos asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Pontosan egy hónappal ezelőtt a parlament megszavazta a társulási egyezményt a Moldovai Köztársasággal. Remélhetőleg mindannyian, mindannyiunk meggyőződése, hogy a társulási menetrend végrehajtásának kezdetén az a célunk, hogy ez az ország és az egész régió stabilabbá váljon és növekedjen a jólét a régióban. Ugyanakkor a keleti nagy testvér nem osztja ezt a nézetünket, a moldovai mezőgazdasági termékeket kitiltotta az országból. Ez az orosz háborús agendát erősíti, azt támogatja, és ezzel teljesen világosan megkárosítja az orosz polgárokat is, hiszen ott nagyon gyorsan felmentek az árak az üres boltokban. Fontos, hogy most kifejezésre juttassuk politikai szolidaritásunkat a moldovai polgárokkal. Először is azzal a 250 ezer emberrel kell, hogy szolidaritások legyünk, akik a mezőgazdaságból élnek. Tudjuk, hogy a, közt, a Moldovai Köztársaság gazdaságának nagy részét, gazdasági teljesítményének nagy részét a mezőgazdaság teszi ki. A Moldovai Köztársaság a legutóbbi választások alkalmával is világosá tette, hogy az európai perspektívát követi. Ezért fontos, hogy politikai, gazdasági támogatásunkról biztosítsuk az országot, sőt, tehát bizonyos értelemben humanitárius támogatást is nyújtunk. Fontos, hogy ne féljünk attól, hogy moldovai termékek árasztják el az európai piacokat, biztosíthatom önöket afelől, hogy ezek kiváló termékek. Köszönöm. Köszönöm szépen, a GUE részéről most Helmut Scholz következik. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A Moldovai Köztársaság polgárai nagyon nagy és döntő jelentőségű gazdasági, bel és külügyi kihívások előtt állnak. Hogyan lehet az ország gazdasági és társadalmi perspektíváját tekintettel a két nagy kereskedelmi partner harcára biztosítani. Az infrakció nem zárkózik el a kis gesztusok elől, mint amilyenek például a vámmentes importja a moldovai almának, szilvának, de hát mi a helyzet az infrastruktúrába való beruházásokkal? Hogyan kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy a moldovai gazdaság struktúrája megváltozzék, és egy önálló gazdaság jöjjön létre, amelyben a fontos munkahelyek is megmaradnak. Fontos továbbá az, hogy hogyan lehet Oroszországgal megállapodni egy békés, jövőorientált együttműködésben. az E Európai Bizottságnak is meg kell teremtenie ezért azokat a kereteket, amelyek között a moldovai köztársaság profitálhat a saját polgárai ismereteiből, mert ez a tél is kemény lesz, köszönöm. Köszönjük Solc úrnak. Igor Soltász következik a zöldek részéről. Gospa csak hvala za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Én magam eh, támogatom ezt a javaslatot, a kereskedelmi preferenciákról szóló javaslatot. Az, a Moldáv köztársaság és az Európai Unió aláírták a társulási egyezményt. Ez a szorosabb együttműködésre is kiterjed a kereskedelem területén, és a Moldáv köztársaság ezzel könnyebben hozzáfér az európai piachoz, és csökken az Oroszországhoz való függősége, és az Európai Unióhoz közelednek a törvényei is, és sajnos azonban nem csak pozitív hatásai vannak ennek az egyezménynek. A Moldáv köztársaság nehéz helyzetbe kerül, az oroszországi behozatali tilalmak miatt ez, ez káros hatással van az moldáv, a moldáv gazdaságra, és ezért az Európai Uniónak felelősséget kell vállalnia, és mind technikailag, mind pénzügyileg segítségére kell lennie a moldáv köztársaságnak. Köszönöm szépen. Anemánc képviselő következik a függetlenek részéről. Mijn sympathie voor het Moldavische volk, maar collega's. minden szimpátiám mellett, amelyet érzek a Moldáv köztársasággal szemben, azt kérem, hogy azért ezt hagyjuk már abba. Az Európai Unió folyamatos bővítése és a hasonló elfedett bővítési kísérleteket meg kell, ezt, ezt meg kell szüntetni. Megígértük a polgároknak, hogy öt évig nem lesz csatlakozás, mégis ezt folytatjuk. Nézzük meg az Európai Unió helyzetét. Ez katasztrofális helyzet, mind a bevándorlás, mind a biztonság, mind az együttműködés területén ami a Moldáv köztársaság további fejlődését illeti, nekünk Európára kell koncentrálnunk, a békés együttműködés fontos a szomszédos országokkal, de ezt az elfedett európai bővítést, ezt meg kell szüntetni. Köszönöm szépen, Krisztián Préda következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem sokkol ez a öm, hozzászólás, amelyet itt hallottam, de hát ez van. Mindazonáltal én nagyra értékelem ezt a jelentést, amelyet ha, hamarosan remélhetőleg elfogadunk, ugyanis három öm, ATP-t vezetünk ezzel be, tehát preferenciális kereskedelmi egyezményt a csemegeszőlőre, a szilvára és az almára vonatkozóan. Ez konkrét lehetőség arra, hogy segítsünk egy országon, amelyet súlyosan érintenek az orosz szankciók. Oroszország ezeket a szankciókat Ukrajnával szemben és a Moldev közösséggel szemben vezette be. Itt egy olyan országról van szó, amely amelyet, amely nagyban függ a mezőgazdasági termeléstől. Amit most éppen hallottunk, ez sokkoló, ezek a szavak, az utolsó előttem felszólaló képviselő szavai. Ez a humanitás teljesen hiány, teljes hiányáról tanúskodik. Az orosz szankciók, az orosz intézkedések tehát nagyon negatív hatással vannak a Moldáv köztársaságra. Hogyha mi nem teszünk semmit ennek ellensúlyozására, azt hogyan magyarázzuk meg? A moldáv választások is azt igazolták, hogy ennek az országnak az állampolgárai az európai útat kívánják választani. Az orosz nyomás ellenében, eh, amely eh, orosz eh, fél finanszírozta részben az Európa ellenes erőket az országban. Köszönöm. Köszönöm a következő hozzászóló Picoló egy percben. Köszönöm elnök asszony, biztos asszony. A kereskedelmi preferenciák általában nagyon jó programnak mutatok az Unió részéről, hiszen az európai partnerországokat segíthetjük, a, főlegként azok, amelyek Európa orientáltak. A kvóták átmeneti megemelése a moldovai termékekre vonatkozóan egy kis pénzügyi engedmény, de és jól mutatja, hogy az Európai Unió kitart a partnerek, partnerei mellett. A politikailag motivált orosz embargó megrázta ezt az országot, amelynek a köcsvért sübertölének 40%-át adja a mezőgazdaság, és a munkahelyek 10%-a is itt keresendő. A gazdasági e, fellendülést és a reformokat is veszélyezteti ez az embergó. Az unió keleti határain lévő országok egyre fontosabbak, és a közelmúltban megtartott választások jól mutatják, hogy európai ország, Moldova Európa orientáltságú kijelölte, tehát útját támogatnunk kell. Köszönöm szépen, Picula úr. A következő felszólaló Kazimierz Ujazdowski. Egy perc. Az Európai Unió külpolitikája akkor lehet hatékony, és akkor lehet jó, hogyha konzekvens. De most eh, nézzük Moldova esetét. Moldova esetében világosan kijelenthetjük, hogy eh, következetesek voltunk cselekvésünkben, terveinkben, stratégiánkban. Így eh, hatékonyak is voltunk. Lehetőséget adtunk ennek az államnak, hogy az Európai Unióhoz, az európai intézményekhez kapcsolatokat építsen ki. És örülünk, hogy társulási megállapodást sikerült kötnünk Moldovával. Ma pedig autonóm kereskedelmi eszközöket szeretnénk alkalmazni, ezek pedig nagyon pozitív visszhangra szoktak találni, hiszen segítséget nyújtanak Moldova Európa párti stratégiájához. Válasz volt ez a részünkről az orosz embargóra, ez pedig ismét egy nagyon következetes lépés volt. Szeretném még örömömet is kifejezésre juttatni, hogy milyen eredménnyel végződtek a moldovai parlamenti választások. A, azon erők győztek, akik pro-európai irányvonalat képviselnek. És ez ismét azt jelenti, hogy uh, itt nem az egoizmus ideje jött el. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő Felszólaló Ranikovszki úr. Ácsú gerbem a pirmininke, gerbem a komisziós nere. Köszönöm, elnök asszony. Én elvileg támogatom ezt a rendelettervezetet. Moldova nagyon nagy mértékben függ a mezőgazdaságtól. Lehetősége lesz az Európai Unióba exportálni mezőgazdasági termékeit. De Természetesen garantálnunk kell azt is, hogy a Moldova által élvezett előnyök mindenkihez eljutnak. Eljutnak az almatermelőkhöz, eljutnak a, a szőlő, a csemegeszőlő termelőkhöz és a többi növénytermesztőhöz is. Már hat hónap telt el azóta, amióta arról van szó, hogy új piacokat találjon Moldova. Azonban a gyakorlatban nem sok minden történt. A szőlő nem jelent olyan nagy problémát, de az alma az igen. Köszönöm. Jean-Luc Schaffhauser, a következő felszóló. Kedves kollégák! Ha Moldávia gazdasági szempontból ma szenved, az azért van, ezt senki sem tagadja ugyanazon stratégiától, hogy tagadja identitását, amelynek Ukrajna is áldozata volt az unió részéről. Ha Moldáviát arra kényszerítjük, hogy valamilyen táborhoz tartozzon, Nyugat-Európa, nyugatot és a NATO-t nevezte meg, ahogyan ezt tették Ukrajnában is, ahol olyan ígéreteket tettek, amelyeket nem lehet betartani, és így ezt a népet gazdasági és politikai szempontból is gyöngítik. Egyoldalúan szankciókat határozni Oroszországgal szemben végül is egyértelműen orosz szankciókat vált ki. Európát megosztani azt jelenti, hogy a kelet és a nyugat között újabb szakadékot ásunk, háborút készítünk elő, és lehet, hogy nem Európának megfelelő politikát folytatunk. Köszönöm. Gál. Köszönöm szépen. Gáler A következő felszól egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Itt Moszkva száját hallottuk. Itt Moszkva szája fütyül Schaffhauser úr azt hírezteli, azt a mesét, hogy itt kényszer van. Hogyha Európában itt egy állam ellen nyomást gyakorolunk ki, akkor ez Európában nem az Európai Unió, hanem Moszkva. Hozzánk az országok önként jönnek. Azért, mert itt jogállamiság van, fejlődés van, demokratikus keretek között, és nem a szovjet struktúrák között. Ezek az országok nem akarják a szovjet keretek között elképzelni jövőjüket. Az autonóm kereskedelmi preferenciákkal megfelelően reagáltunk a moszkvai nyomásra. A politikailag motivált mezőgazdasági embargóra. Ez a reakció véleményem szerint megfelelő, és összpolitikánk része, amelyet Moldovával szemben képviselünk. És természetesen szeretnénk azt is elérni, hogy egy jó, erős kormány álljon fel, amelynek megvannak azok a lehetőségei, hogy minél hamarabb alkalmazza a társulási egyezmény tartalmát. Természetesen szükség van további reformokra a jogállamiság tekintetében, azonban jelenleg meg van adva annak a lehetősége, hogy európai modell működjön Moldovában. A mi modellünk az, amelyel az emberek el tudják képzelni a jövőbeli orientációjukat, éppen ezért pedig ez a lépés megfelelő irányba történt. Köszönöm. Gáler úr, a következő felszólaló Sandra Kalniete. De mielőtt átadom neki a szót, már szeretném megköszönni, hogy felszólal, hiszen ő az egyetlen nő, aki a jelen vita során felszólal. Elnézést kérek, biztos asszony, a képviselők közül. Um, Köszönöm, elnök asszony. Um, büszke vagyok, hogy nőként hozzászóltok a vitához. Anyanyelvemen folytatom. Az autonóm kereskedelmi kedvezmények, amelyeket Moldovának uh, szánunk, nem csak gazdasági, hanem politikai következményekkel járnak, hiszen lehetővé teszik, hogy az Európai Unió megmutassa, hogy a szomszédság politikában a demokratikus berendezkedési országokat támogatjuk. Ráadásul a moldovai gazdaságnak azonnali segítséget nyújt, anélkül, hogy komolyabb erőfeszítést jelentene az Európai Unió számára. Azon európai országokat, nemzeteket kívánja büntetni, Putyin, amelyek Európa felé fordulnak. Ezért kell segítenünk Moldovának. Pár hete Európa párti politikai erők nyerték a választásokat. Folytatni kívánják azokat a reformokat az új kormány részéről, amelyek az európai integráció szükségesek, és amelyek Moldova sikerét garantálhatják. A döntésünk nagyon fontos, komoly politikai üzenetként funkcionálhat. Ugyanakkor a csatlakozás perspektíváját nem kínálhatjuk fel. Sajnálatos módon eh, erre még az Unió maga sem elkész. Köszönöm, Kalniete asszony. Gabrielius Landsbergis úr a következő felszólaló másfél percre. Thank you, Chairman. Uh, dear Madam... Köszönöm a szót. Tower. Uh, during the last past... Nagyon jó, hogy ilyen későn is találkozunk. Nos, az elmúlt hetek során arról volt szó, hogy az EU-nak kellene tárgyásokat folytatni Oroszországgal. A vita során felszeretném tenni a kérdést. Nem kellene más kereskedelmi területekre figyelni, ami Vancouverben indult meg? És odafigyelni Kievre vagy tbilisi Ezért fontos a mai döntés, mert ez ATP-k kiegészítő jelleggel működnek a többi megállapodás vonatkozásában. Az olyan országok, mint Moldova és Ukrajna, ha sikeresen csatlakoznak az EU-hoz, tovább kell folytassák a reformokon elkezdett útjukat. Azt hiszem, hogy ez volna a legjobb a tárgyalások keretén belül Európával. Köszönöm. Most Stír úr másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Nos, szeretném én is támogatni azt a gondolatot, hogy az EU és Moldova között szorosabbra fűzzük az együttműködés szálait. A társulási megállapodás aláírása júniusban nagyon fontos volt, mert ez lehetővé tette, hogy az unióba irányuló exportját intenzívebbé tegye. A maga az a tény, hogy Moldova elindult az Európai Unió felé, már önmagában elfogadhatatlan volt Oroszország számára, amely a volt Szovjet Unió tagállamaira mindenképpen tagországaira mindenképpen továbbra is nyomást akar gyakorolni. Ezért embargót vezetett be a moldovai eh, agrártermékekkel szemben. Ez jól mutatja, hogy Putyinék hogyan vélekednek Oroszország szerepéről a régióban. Nyilván ez megrázta a moldovai gazdaságot, ahol a mezőgazdaság roppant fontos, mert a mezőgazdaságban és a kertészetben alkalma, dolgozik az emberek a munkaerő 10%-an. Alma, Szilva és csemegeszőlő. Ez az a három legfontosabb termék, amelyek a kistermelőket kiúszhatják a csávából, és amely egyrészt, hogyha kereskedelmi kedvezményeket kapnak, és azt is megmutatja, hogy szolidárisak vagyunk Moldvával szemben. Köszönöm szépen, Stír úr! Másfél percre Sean Kelly kapszút. Köszönöm, elnök asszony! Gyakran mondjuk, hogy a politikusoknak nincs szíve, nincs lelke. Ugyanezt sokszor elmondják az Európai Unióról is. De ezen javaslat esetében jól látjuk, hogy van az Európai Parlamentnek és az Uniónak lelke és szíve, és hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezekkel az intézkedésekkel, szükséges intézkedésekkel segítsünk a szegény módvaiakon, főként a gazdákon, akiket eh, elsősorban sújt az orosz eh, agrárembargó. Ahogy az Európai Bizottságtól hallottuk, fontos az új piacok megtalálása, de ez nem egyik napra a másikra. Addig is átmenetileg nagyon sokat segíthetünk ezekkel a kereskedelmi kedvezményekkel, soha mutathatjuk, hogy együtt érzünk Moldovával, Ráadásul a saját gazdáinkra ez nincs kihatással, hiszen ahogy azt a biztos asszony is említette, kevesebb mint egy százalékát adja ez az érintett ágazatokban az európai termelésnek, ezért úgy gondolom, hogy ez egy kiváló javaslat, amit <clears throat> benyújtottak Igazából bajban is veszik meg a barát, ahogy azt mondani szoktuk. Hát most alkalmunk van arra, hogy megmutassuk, hogy mi Moldova barátai vagyunk. Köszönöm szépen, Kelly úr. Az utolsó felszólaló a listámon Andrzej Grzyb, 1 perc 30 másodperc. Köszönöm, elnök asszony. Autonomiczne preferencje handlowe są instrumentem, które... Az autonóm kereskedelmi preferenciák a szomszédsági politika keretében biztosított kedvezmények. Ezt az eszközt akkor vezettük be, amikor rájöttünk arra, hogy másképp nem tudunk partnereinkkel segíteni, ebben az esetben Moldován, csak azzal, hogy a kereskedelmi tarifákon változtatunk annak érdekében, hogy partnereink többleteiket értékesítessék tagállamainknak, amelyek egyébként az orosz piacon kerültek volna értékesítésre ha nem lenne embargó. Oroszország azonban eléggé erőteljesen lépett fel, a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió között megkötött megállapodás miatt. A megállapodás mezőgazdasági, mezőgazdasági termékekre vonatkozik a megállapodás a kereskedelem folyamatosabb áramlását kell, hogy biztosítsa, illetve azt, hogy több legyen az alkalmazottak száma. Örömmel tapasztaltuk a szeptember 30-ai választások eredményét Moldovában. A választások előtt jártam ott, és beszéltem ott az emberekkel, akik azt mondták, hogy aggasztja őket az orosz embargó. Úgy gondolom, hogy sokat segítene, hogyha az Európai Unió gyorsan lépne fel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gzsibur. Most pedig egy kecsti áj jelentkezik, sem férfi, sem női részről nincsen, tehát most átadom biztos asszonynak a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, igen, tisztelt parlamenti képviselők. Úgy gondolom, hogy a ma esti vita nagyon erős szolidaritást mutatott amely karácsony előtt egy nagyon jó ajándék. Igazából egy kis gesztus ez a részünkről, hiszen eh, van, aki azt mondja, hogy nem is érinti a piacunkat, hiszen a kereskedelmünk 0,1%-a világméretekben. Gazdaságilag ez igaz, de nagyon fontos politikai üzenet ez. Megmutatja, hogy a szolidaritás számunkra nem csak egy szó, hanem tényleg gyakorlat, amelyet alkalmazni szeretnénk most ezzel a keleti partnerünkkel. Remélem, hogy holnap erős többséget kap a dokumentum. Hiszen eh, akik az európai modellt, európai értékeket választják, kapjanak lehetőséget, hogy gyakorolják ezeket. A döntés pedig megmutatja, hogy barátainkat nehéz időkben is támogatjuk. Moldovát természetesen szorosan megfigyeljük majd, hogy milyen hatása van a holnap remélhetőleg elfogadásra kerülő preferenciának. Köszönöm az előadónak, és köszönöm a szakbizottságnak. Köszönöm. Biztos asszony végezetül pedig az előadónak adom át a szó Szorint Majsze úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak és munkatársainak, hogy nagyon sokat és gyorsan ö, dolgoztak ebben a témában. Köszönet a kollégáknak, akik ma hozzászóltak. Ö, nagyon sok ö, értelmes hozzászólás volt a legtöbb ö, képviselőtársam részéről, és a holnap elfogadott rendelet ö, remélhetőleg ö, megfelelő egyensúlyt teremt majd. Ez nagyon ö, divatos dolog. Talán az egy 15-nél jobb eredményt is el tudunk érni, ami nagyon fontos lesz mind az EU, mind Moldova számára. Nagyon gyorsan csak a megjegyzések kapcsán. Solc úr, tökéletesen egyetértek önnel, kellnek olyan szakpolitikák, amelyek a moldovai GDP struktúráját szélesebb körre terjesztik ki, és magasabb értéket képviselnek. Ami a társulási szerződést, megállapodást illeti, nyilván kellenek más eszközök is, az NTI-ok, -ok, amelyek a hatalmas egységes piac előnyeit megfelelően segítik. Ami a bővítést illeti, itt most szilváról és almáról van szó, nem bővítésről, Úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egy rendeletet elfogadunk az almáról, és ezzel berángatjuk Moldovát az EU-ba. Szabad világban élünk, a moldovaiak szabadon dönthetnek, hogy csatlakozni akarnak-e az EU-hoz, és mind a politikusok, mind a civil társadalom képviselői is szabadok a döntésüket illetően e az EU-ban. Schaffhausen úr. Igen, hát az áldozatot ö, okolják az erőszakért, és azt mondják, hogy a modávéi identitás ö, tagadása, hát ez egyszerűen őrület, hát senki sem tagadja ezt. Senki sem akarja arra erőszakolni Moldáviát, hogy bármilyen módon döntsön, demokratikus országról van szó, demokratikus döntéseket hoznak. Köszönöm szépen, köszönöm. Ezennel ezt a vitát lezárom, a szavazásra holnap kerül sor.